viszontlátásra, biztos asszony. Eva asszonyt köszönjük, mert most Stifler asszonynak a jelentése következik az Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtestről. Stifler asszony, merre van? Köszönöm szépen, biztos asszony, kedves kollégák! Először is szeretném üdvözölni Csorcseva asszonynak az erőfeszítéseit, hogy ezt a kezdeményezést felkarolta a Lisszaboni szerződés kapcsán. Szeretném megjegyezni azt is, hogy nagyon szorosan működtünk együtt, és kitűnő volt az együttműködése jogalkotási javaslattal. Az, az önkéntes hatásnak a ö, célja, hogy az Európai Unió szolidaritását és ö, humanitárius segítségét ö, adjon kifejezést, és ö, ö, mutassa, hogy az Európai Unió hogyan képes a humanitárius kihívásokra reagálni. Egyre nagyobb és komolyabb válságok vannak. Az önkéntesek a katasztrófák, csökkentése katasztrófák következmények elhárításán fognak dolgozni, rehabilitáción és fejlesztésen. Mindent el fogunk követni annak érdekében, hogy az önkéntesek tényleges hozzáadott értéket adjanak, és az felismert terepen azonosított szükségletekre fog épülni a tevékenységük. Ez egy kiegészítő tevékenység a már meglévő struktúrákhoz, és a biztosítani kívánjuk természetesen minden önkéntesnek a biztonságát. Minden európai erre jelentkezhet, és különböző kompetenciákat kívánunk a fiataloktól, az idősektől és a szakértőktől az önkénteseknek a tapasztalata is biztosítható és elfogadásra kerülhet egy tanúsítványjal. Több önkéntessel találkoztam olyan kísérleti projekteken, akik megfelelő kompetenciákat szereztek azzal, hogy segítettek olyan lakosságoknak, amelyeknek erre nagy szükségük volt. Továbbá ez a kezdeményezés a humanitárius önkéntesség hiányosságait is pótolni fogja, és segíti a közvéleménynek a figyelmét mindenkit felkelteni, illetve az európai állampolgárság gondolatát is erősíti. Ez egy morális kötelesség. A 2014-2020-as időszakban jelentősen csökkentek a lehetőségek az eredeti célokhoz képest, és ezért az önkéntesek száma is nyilván csökkenni fog. Szeretném hangot adni az aggodalmamnak, hogy nem megfelelőek azok a az erőforrások, amiket az egyre növekvő humanitárius igényekre fordítunk. Tudjuk, hogy milyen késedelmek vannak a kifizetésekben, de fontos, hogy a legsérülékenyebbeket segítsük, és az Európai Unió humanitárius segítsége és a költséghatékonysági szempontok rendszeresen felülvizsgálatra fognak kerülni. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Széfler asszony, Zsozseva asszonynak adom meg a szót. Thank you, madam. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék őszinte szívemből köszönetet mondani a parlamentnek, és különösképpen Stifler asszonynak, hogy folyamatosan és tényleg keményen támogatta a segítségnyújtási önkéntes szolgálat létrehozatalát. Mindannyiunk érdeke, hogy ez megtörténjen, az európai polgárok érdeke. Az európai polgárok érdeke, akik önök itt képviselnek. Az Euróbarométer felmérése szerint az európaiak 88%-a támogatja az EU segítségnyújtási önkéntes szolgálatát, és minél hamarabb szeretné ezt tető alá hozni. Most a tanács, a bizottság és a parlament tényleg azon dolgozik, hogy ennek az igénynek megfeleljen. 2020-ra több mint 20 ezeren részt vesznek majd ebben a munkában, és mint ahogy Strifler asszony is elmondta, egyre több olyan személy van, aki rászorul erre a segítségnyújtásra. Ugyanakkor egyre több olyan önkéntes is van, aki készségeivel, tehetségével megpróbál segíteni a rászorulókon. Eléggé meg van kötve a kezünk, kicsi költségvetéssel dolgozunk, ugyanakkor az eddigi európai önkéntes fellépések kiegészítették az Európai Unió többi fellépését, méghozzá hatékonyan. Ami az önkénteseket illeti, nagyon sok fiatal van közöttük, és ezeknek a fiataloknak nagyon fontos ez az önkéntes munka, hiszen ebből gyakorlatra tehetnek szert, hogy hogyan állják meg a helyüket például majd később a munkaerőpiacon. 40 önkéntes szervezetet fogtunk össze, hogy megvizsgáljuk az önkéntesség munkáját, és megnézzük, hogy milyen normákat kell teremteni, hogy milyen képzésekre van szükség annak érdekében, hogy ez a program tényleg olyan platformá válhasson, amely európai érdekeket képvisel. Olyan platformá, amely segít azokon, akik kétségbeesetten várnak erre a segítségre. Láthattuk a lelkesedést, láthattuk az elkötelezettséget azok oldaláról, akik részt vettek a kísérleti projektekben. Több mint 250 szeméről volt szó, fiatalokról, idősebbekről, akik a lelkükben még mindig fiatalok, olyanok, akik már fiatalon rendkívül érettek az önkéntes feladatra. Tehát nagyon sok mindenkivel dolgoztunk együtt a kísérleti programok folyamán, és ilyenkor tényleg úgy éreztem, hogy szerencsés ember vagyok, hogy én lehetek a humanitárius segélyért felelős európai biztos. És akkor most engedjék meg, hogy néhány konkrét tényt is elmondjak. Köszönjük a parlamentnek, hogy ilyen sok segítséget nyújtott a kezdeményezéseinkben. Köszönjük a kommunikációval, a láthatósággal kapcsolatos intézkedéseket, amelyek lehetővé tették, hogy elérjük azt, amit eddig elértünk. A parlament megerősítette az önkéntesek munkáját, az önkéntesek munka lehetőségeit, és nagyon sok esetben fegyveres konfliktusoknál is segítséget tudtunk nyújtani az önkéntes munka nem csak a fegyveres konfliktusokra, hanem a katasztrófa elhárításra, megelőzésre és a katasztrófák negatív hatásainak csökkentésére is irányult. Olyan területeken próbálunk fellépni, ahol a humanitárius szervezeteknek esetleg nincs meg a megfelelő kapacitása. Rendkívül fontos a nemek figyelembevétele, a nőkkel való együttműködés akárhányszor konfliktus területen vagy katasztrófa területen láttam, jártam, akkor láttam azt, hogy a nők nem csak áldozatok, hanem a nők megmentők és segítők is lehetnek ezekben a konfliktusokban és katasztrófákban. Szeretném elmondani, hogy ennek a kezdeményezésnek a megvalósításánál még csak az út elején járunk, és reméljük, hogy a parlament végig mellettünk áll majd a program megvalósításában, a normák kialakítására vonatkozó delegált aktusoknál, a tematikus kidolgozás és a finanszírozás félidős felülvizsgálatában, illetve a célok <clears throat> evaluációjában. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos asszony. Most a Költségvetési Szakbizottság nevében Munyize Urkize asszonyi a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. 16 millió 25 év alatti munkanélkülű van az Európai Unió területén, ebből 1 millió csupán Spanyolországban. Éppen ezért először azt látni kell, hogy egy pán-európai a fiatalok munkanélkülségét felszámoló mechanizmusra van szükség. Persze az önkéntesség egy jó kezdeményezés, hiszen ezzel használhatjuk a fiatalok szakértelmét, és foglalkoztatást biztunk biztosítunk számukra. Helyes, hogy pénzeszközöket különítettünk el e célra, annak érdekében, hogy 20 ezer fiatalt és 7 ezer helyben élőt képezzünk ki. Kevesebb ez, mint amit a bizottság akart elkülöníteni, de ha ezen intézkedésekkel szolgálhatjuk a fiatalok foglalkoztatását, akkor jó helyre megy a pénz. Persze szoros az Európai Unió költségvetése, és a Költségvetési Szakbizottság amellett szállt síkra, hogy ezek a kiadások a humanitárius segítségnyújtás, illetve a civil szervezetek támogatását ne veszélyeztessék, de mi mindenképpen büszkék vagyunk. Köszönöm szépen, Bulandónak adom meg a szót egy percben a Foglalkoztatási Bizottság részéről. Nincs a teremben? Akkor a következő ö, hozzászóló következik, Kaszmarek úr, egy perc, 30 másodpercben. Tisztelt elnök asszony, köz, hölgyeim és uraim, köszönöm ö, szépen most köszönetet szeretnék mondani a jelentés készítőjének és a bizottságnak, hogy foglalkoztak ezzel a rendkívül fontos projekttel. Szerintem ez egész Európai Unió számára rendkívül fontos. Megfelelő humanitárius segítségnyújtás az Európai Uniónak a kötelessége. Több humanitárius válság következett be, és ezek megfelelő reagálást követelnek. Nagyon gyakran szükség volt a segítségnyújtásra egy időben sok helyen. Az egész koncepciója fel, egy nagyon nagy ötlet, nagyon jó gondolat. De ahhoz, hogy a reagálásunk megfelelően hatékony legyen, ehhez koordinálni kell a tevékenységünket, és ezért fontos, hogy az európai önkéntes hadtestet létrehozzuk. Biztosítanunk kell, hogy a reagálási kapacitásunk a humanitárius katasztrófák esetén jól kidolgozott és fejlett legyen. Segítenünk kell az embereknek, amelyeket érintenek a természeti csapások, és a humanitárius nyújtási rendszert ki kell bővíteni. Nem szabad, hogy párhuzamosságok legyenek. Végig kell gondolnunk azokat az elveket is, amelyek mentén dolgodunk, a humanitárius segítségnyújtás, mint olyan, és egy konszenzusra van szükség, és hozzáadott értéket kell termelnünk. Köszönöm szépen, Kretu asszonynak adom meg a szót. Felicit Köszönöm szépen, és szeretnék gratulálni Strifler asszonynak a jelentéshez. Köszönöm szépen Georgieva biztos asszonynak is azt, hogy figyelembe vették a parlament véleményét, hogy ilyen sikeresen tudunk együtt dolgozni a bizottsággal. Az Európai Unió nemzetközi profilját mindenképpen növeli a humanitárius fellépés, mind az EU-n belül, mind pedig harmadik országokban. Eddig nagyon sok erőfeszítést tettünk, és ezzel is egyértelműen bizonyítottuk, hogy képesek vagyunk a szolidaritásra a rászorulók irányába olyan időket élünk, amikor nagyon sok gazdasági katasztrófa, illetve természeti katasztrófa csapott le ránk, és egy ilyen nehéz gazdasági kontextusban, kevesebb mint egy büdzsével nagyon nehéz fellépni a különböző krízis helyzetekben. Éppen ezért úgy gondolom, hogy nagyon fontos jelentésről van szó. Köszönöm. Köszönöm szépen, Newton Dan úr, a szó, három perc. Köszönöm szépen, állok asszony. büszke vagyok, hogy részt vehetek ebben a vitában, hiszen nagyon fontos dologról van szó, amit itt e, útjára indítunk. Lehet, hogy e, nem kellőképpen nagy dobra verjük, és a médiumok nem számolnak be róla de ezt a javaslatot a Lisszaboni szerződés irányozza elő, és ez egy hosszú távú európai fejlődés, amelyet vártunk. A DEVE, a Fejlesztési Szakbizottságban egyetlen egy ember szavazott nemmel, tehát elsőprő többséggel támogattuk Stifler asszonyt a jelentéstevőnket, és a jelentést magát, és meghallgattuk azokat a fiatalokat, akik a pilot projektekben, a kísérleti projektekben részt vettek, hát lángoltak a lelkesültségtől. Hiszen nem csak a világ szerencsétlenül járt területein segíthettek, ahol éhínség vagy földrengés pusztított, nem csak hozzájárulhattak ahhoz, hogy a világ egy jobb, élhetőbb hely legyen, hanem a fiatalok arról is beszámoltak, hogy csodálatos tapasztalat, hogy más európai országokból jövő kortársaikkal együtt dolgozhatnak. Tehát ez egy minden szempontból ben, beneficiáris, tehát mindenki számára előnyös tapasztalat volt, olyan picit, mint az Erasmus program, amely lehetővé teszi, hogy megismerjük egymást, és megtapasztaljuk, hogy hiába spagetti falu vagy roast beef falu valaki ugyanúgy ember, ugyanúgy európai állampolgár, ugyanúgy szerethető és esendő. Fontosnak tartottam, hogy a tanácssal létrejöjjön a megállapodás, és egy ponton elkeseredettem, elkeseredtem, mégpedig a parlament azt szerette volna elérni, hogy az önkéntesek valamilyen um, kitűzőt viseljenek, vagy egy pólót viselhessenek, ami megmutatja, hogy ez az Európai Unió önkéntes hadteste, amelynek tagjai, de hát a tanács pocsoraiban ezt nem támogatták, minthogyha szégyenkeztek volna emiatt, holott pedig az önkéntesek szívesen viselték volna mellükön vagy hátukon az európai zászlót. A biztos asszony azt mondta, hogy az Euróbarométer szerint az Európai Unió állampolgárainak 88%-a támogatja ezt a kezdeményezést. Helyes ez, és örülök ennek. Az én országomban az Egyesült Királyság függetlenségi pártja, a UKIP egy félelmetes gólemként fenyegeti a demokráciát, riogat a harmadik világgal és a bevándorlókkal, Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy holnap a UKIP és az euroszkaptikusok mernek-e nemmel szavazni erre a jelentésre, hiszen ez egy igazi saját jelentés, amely igazi nagy új hozzáadott értéket jelent, és büszkék lehetünk arra, hogy egy olyan kezdeményezést ragadtunk meg, mely mind az Európai Unió, mind a világ javára válik. Svensson úr következik másfél, 1 perc 30 másodpercben. Köszönöm szépen Georgeva biztos asszonynak és Stifler asszonynak is. Úgy gondolom, hogy kivételes az, hogy ilyen messzire tudtunk elmenni egy témában. Ja, egy szolidaritás kérdéséről van szó, és arról, hogy a hatékonyságot javítsuk az önkéntes segítségnyújtásnál. Vannak, akik nem szeretnének ilyen témákban érintettek lenni de szerintem senki sem mondhatja azt, hogy ebbe bele kell kapcsolódnunk. Egy, egyszer a szolidaritás egy kulcskérdés, és ez egy jelzés, hogy mi ebben az unióban hogyan kívánunk a nemzetközi közösségnek részesei lenni, hogyan akarunk segíteni egymásnak. Ez a Lisszaboni szerződésnek is része, és ennek csak örülhetünk. megfelelő szakértő lista fog rendelkezésre állni, a megfelelő embereket lehet kiválasztani, és nem kell majd külön úgy összvadászni, akikhez fordulni lehet. Hallottuk azt is, hogy milyen sikeres volt a Fülöp-szigeteken a katasztrófa elhárítási segítségnyújtás. A nemzetközi segítségnyújtásnak is különböző lépései vannak. Mi szeretnék gratulálni Strifler asszonynak, a bizottságnak és mindenkinek itten, mert hogy létrehoztuk ezt az önkéntes hadtestet. Szerintem ez egy fontos lépés a szolidaritás területén. Köszönöm szépen, Cortes Lastra úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnék Strifler asszonynak gratulálni, de természetesen a biztos asszonyt is gratuláció illeti, ugyanis a jelenlegi fellépésében mindenképpen megkapja a szocialisták támogatását. Beszéltünk arról, hogy csak néhány lépést tettünk, de én úgy gondolom, hogy ezek igenis óriási lépések. 2006 óta beszélünk egyfajta önkéntes szolgálatról, de csak a Lisszaboni szerződés értelmében láthatott ez valóban napvilágot, és számomra is nagyon fontos, hogy a szolidaritásunk gyakorlattá váljon. Jó lenne, hogyha az érdeklődő európaiak, azok, akik szeretnének önkéntesként dolgozni, megkapnák a megfelelő lehetőséget, megkapnák a megfelelő képzést, és utána valóban hozzáadott értéket képviselhetnének a segítségnyújtásban. Úgy gondolom, hogy az önkéntes szolgálat például a fejlesztési támogatásokat nagyon hatékonyan ki tudja egészíteni elkötelezett emberekről van szó, az emberi jogokért küzdőkről van szó. Én úgy gondolom, hogy ha nekik segítünk, akkor az európai kohéziónak is segítünk. Ez mindenképpen hiánypótló eszköz. Köszönöm. Köszönöm szépen Cortés Lastra úrnak. Preda úr következik másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is gratulációval szeretnék kezdeni, szeretném kezdeni mondanomat, gratulálok a jelentéstevő asszonynak, hiszen egy lépéssel közelebb kerültünk ahhoz, hogy a Lisszaboni szerződés 242. cikkében megfogalmazottakat elérjük, Jelesül jogi keretet hozunk létre a fiatal európaiak számára, hogy részt vehessenek az EU-n kívüli humanitárius fellépésekben. Egyetértek a jelentéstevővel, hogy az európai emberi jogi segítségnyújtásról konszenzuson kell, hogy alapuljon, és a helyi igényeket is figyelembe kell venni. Egyetértek azzal is, hogy a fegyveres konfliktusokban nem szabad részt venni az önkéntes hadtestnek, az európai humanitárius segítségnyújtási hadtestnek, és egyetértek azokkal a kijelentésekkel, amelyek a parlament fenntartásait megfogalmazzák. Fontos, hogy az elkövetkező évek tapasztalatait alkalmazzuk, és ennek fényében esetleg átalakítsuk ezt a jogeszközt. Biztos vagyok belem, hogy ez egy pozitív ö, módon viszi majd hírünket a világban, hiszen voltak éppen ez az önkéntes hadtest a mi értékünk nagykövete, értékorientációnk nagykövete lesz a világban, a harmadik államokban. Az Európai Unió számára ez egész biztos, hogy nagy sikert jelent majd. Köszönöm, Préda úr, Papadopuló asszony következik egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez az önkéntes hatást a 2012-ben került javasolásra a bizottság által, hogy kifejezzük a szolidaritás értékét az ember által okozott katasztrófák esetében, amelyek különböző országokban jönnek ilyen. Jelenleg a gazdasági korlátok olyanok, amilyenek, és a bizottság úgy irányozta elő, hogy ez a hat test, ami kiegészíteni azt, ami már eddig is létezett, ez mindenképpen örvendetes különböző normákat írnak elő a kiválogatásához, a képzéséhez az önkénteseknek, együttműködve a szakügynökségekkel, és egy vizsga is kialakításra kerülne, annak és felülvizsgálatra kerülne az, hogy mennyire sikeres ez a hatást, mutatók alapján dolgoznánk. Én egyetértek, hogy legyenek minőségi mutatók és mennyiségi mutatók is. Gratulálok ehhez a javaslathoz javaslathoz. Most pedig, elnök, most köz, következik a spontán hozzászólások sora. 11 hozzászóló van, és kérem, hogy mindenki csak egy percet használjon, és ne többet. Panajátova asszonynak adom meg a szót egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos asszony, Szeretnék gratulálni önnek is, illetve a jelentéstevőnek is a munkáért. Köszönjük a bizottságnak az eddigi munkát az Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest tekintetében. Köszönjük a biztos asszonynak a kitartást, köszönjük az erőfeszítéseket, hogy létrejöhessen ez a segítségnyújtási önkéntes szolgálat. A bolgár parlamentben az európai ügyek képviselője voltam néhány évvel ezelőtt, és akkor már beszéltünk a segítségnyújtási önkéntes szolgálatról, akkor a bolgár parlamentben nagy támogatásra talált ez a kezdeményezés. Úgy gondolom, hogy mindenképpen fontos az, hogy a tapasztalatokat meg lehessen osztani az önkéntes szolgálaton belül, és hogy megfelelő önkénteseket tudjunk képezni. Nagyon örülök annak, hogy professzionális munkának tekintjük az önkéntességet. Köszönöm szépen, Zaborszka asszony következik. Tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos asszony. Köszönöm a szót. Obrovský význam pre vnímanie Európanov. Azt gondolom, hogy az önkéntes humanitárius segítségnyújtás Európa um, imidzsét segíti, hiszen oda mennek ezek a fiatalok, ahol a segítségükre szükség lesz, és maguk is gazdagodhatnak. És így saját szemükkel láthatják meg, milyen a szegénység, milyen a nélkülözés, hiszen Európában az igények mentalitása érvényesül. Már nem veszük természetesnek, hogy iskolába járhatunk, eleget ehetünk, fűtött házban lakhatunk. Nagyon sokat segít, hogy a fiatalok azt látják, hogy milyen nélkülözés között élnek máshol a világban. És ezt a mentalitást áttörthetjük ezzel. Köszönöm, Mikolasik úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. A javaslat, melyel az európai önkéntes hadtestet akarjuk felállítani, a humanitárius segítségnyújtási hadtestet. Nos, ez a javaslat konkrét iránymutatásokat tartalmaz, és segít azoknak, akik rászorulnak. Nagyon fontos, hogy az Európai Unió állampolgárai lehetőséget kapjanak arra, hogy személyesen vegyenek részt ezekbe a humanitárius segítségnyújtásban, de nem szabad azt sem elfelejtenünk, hogy szélsőséges helyzetekkel találkoznak ezek a fiatalok, éppen ezért megfelelő biztonsági intézkedéseket kell alkalmazni. Az, hogyha valaki nagyvonalú és jó szándékú, azt a jogszabályalkotónak úgy kell honorálnia, hogy foglalkozik ezekkel a kérdésekkel. Köszönöm szépen, Ferrera úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyáltalán nem kérdőjelezzük meg e, ezt az emberiségi és szolidaritási kérdéseket, és ez az, amit sok európai arra készített, hogy önkéntes munkát vállaljon, persze különböző formákban. Ugyanakkor vannak bizonyos fenntartásaink ezzel az önkéntes hadtestnek a létrehozásával, egy olyan látásmódról van szó, ami egy kicsit instrumentalizálja az önkéntességet, és az önkéntességen keresztül olyan értékeket közvetítsen, amelyek nem általánosan vannak jelen az európai politikákban, többek között az ágazati politikákban, amelyek adott esetben hátrányosak a fejlődő országoknak nem feltétlenül járul ez hozzá oly módon, ahogy ez szükséges lenne, hogy az együttműködést segítsük a fejlődés területén. Ezek az aggodalmaink. Elnök, köszönöm szépen. Kelly úr következik. Ahogy már Newton mondta, jó ötlet, hogy de nem igazán hallunk erről a médiákban. És ahogy a biztos asszony elmondta, kb. 90%-a az európai állampolgároknak támogatja ezek, ezen javaslatokat, és szerintem ez mindenképpen megéri az erőfeszítéseket, és a kollégák pedig a támogatásunkat azért a jó munkáért, amit végeztek. Természetesen jó ötlet az, hogy az, és jó, hogy az emberek szívesen végeznek önkéntes munkát. Számos olyan fiatalt ismeretek, akik a tanulmányok befejezése után önkéntesként dolgoztak, és ebből profitáltak. Azt is ö, tudom, hogy vannak idős emberek is, akik már nyugdíjasok, ö, és az idejüknek egy jó részét arra szentelik, hogy önkéntes munkát végezzenek. Jó, hogyha ezeket az embereket megszervezzük, hogy együtt tudjanak dolgozni. Obermeier úr következik. Az előttem felszólaló azon aggodalmaskodott, hogy az eurokritikusok nemmel fognak szavazni. Azt mondhatom, lehetünk kritikusak az Európai Unióval szemben, de ugyanakkor támogathatjuk az önkéntesség elvét. Támogatom, hogy az önkéntesek a harmadik államokba utazhassanak, de ehhez nincsen szükség a Lisszaboni szerződésre. Én 30 évvel ezelőtt Olaszországban vagy Szlovéniában segítettem, hogyha szükség volt rám. Nagyszerű ez a kezdeményezés, nagyszerű az, hogy a fiatalokat arra ösztönözzük, hogy Elutazanak segítsenek. A források túl szerényen vannak öm, um, megszabva, de ugyanakkor ne felejtsük el, hogy Európán belül is nagyon sok gondunk van. Vannak olyan tagállamok, amelyekben például a tűzvédelem, a természeti tüzek elleni védelemnek nem tettünk eleget, például Görögországban, tehát elég házi feladatunk van nekünk. Köszönöm szépen, Szújka asszonyja, most a szót tessék. Köszönöm, elnök asszony. Hogyha megnézzük a legutóbbi incidenseket, katasztrófákat a világon, akkor azt látjuk, hogy gyors fellépésre van szükség annak érdekében, hogy tényleg segíteni tudjunk a rászorulókon. Úgy gondolom, hogy mindenképpen erkölcsi kötelességünk fellépni, erkölcsi kötelességünk segíteni. Az Európai Unió egyébként a teljes humanitárius segítség 50%-át adja, és az, hogy a Lisszaboni szerződés lehetővé teszi ezt a segítségnyújtási önkéntes szolgálatot, az mindenképp nagy előrelépés. Az európaiak 75%-a úgy gondolja, hogy a humanitárius segítségnyújtás igenis fontos, még ebben a nagyon nehéz és válságos gazdasági időszakban is. Nálunk Horvátországban 466 önkéntes tevékenység működik, és ebben 9400 önkéntes vesz részt. Úgy gondolom, hogy ez a fellépés mindenképpen nagyon fontos. Köszönöm szépen. Az el, a humanitárius katasztrófák megkövetelik, hogy az Európai Unió is reagáljon és optimizálja a lehetőségeit az önkéntes hatást egy konkrét megnyilvánulása az európai szolidaritásnak és a szociális kohéziónak. A kiválogatás, a mobilizációja, a képzése az önkénteseknek és a humanitárius hadműveletek mindenképpen hozzátehetnek ahhoz a rendszerhez, amelyel már eddig is rendelkeznek. Jó keret a fiataloknak, hogy a humanitárius segítségnyújtásba az unió színeiben részt vegyenek, és a határon átnyúló különböző tagállami szervezeteket

Morvai. Morvai asszony elfogad egy kékkártyás kérdést? Morvai asszony egy kékkártyás kérdést elfogad? Köszönöm szépen.

köszönjük szépen a javaslatot morvai asszonynak most akkor plenkovi képviselője a szó. köszönöm szépen. elnök asszony én úgy vélem hogy az Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest mindenképpen üdvözítő az Európai Unió számára. Az elmúlt négy évben a biztos asszony nagyon sok mindent tett a humanitárius munkáért, az önkéntes munkáért, mindezért köszönet illeti őt. A bizottság felvette a kapcsolatot a civil szervezetekkel is, és jó együttműködésben, jó partnerségben dolgoztak együtt. Úgy vélem, hogy igenis szükség van ennek a 150 eurónak a megfelelő jogi keretek között való elköltésére, és nyilván az önkéntes szolgálat nem csak a fiatalokra vonatkozik, hanem az idősebbekre is, akiknek nem csak lelkesedésük van, hanem tapasztalatuk is, hogy hogyan kell egy válsághelyzetben fellépni. Úgy vélem, hogy az EU erejét, láthatóságát növelni fogja ez a hat test. Köszönöm. Köszönöm szépen. Stír úr zárja a spontán hozzászólásokat. Köszönöm szépen, elnök asszony. Támogatom Stifler asszony jelentését, és támogatom ezt a kezdeményezést. Hiszen ezzel megerősíthetjük vezető szerepünket a humanitárius és fejlesztési segítségnyújtás területén. Biztos vagyok benne, hogy a Horvátországban bejegyzett 20 ezer humanitárius segítő és üdvözölni fogja ezt a kezdeményezést, hiszen ezzel megerősíthetjük az európai önazonosságot is, mely többek között azon alapszik, hogy a humanitárius segítségnyújtás területén vezetők vagyunk. Igen, vannak olyanok, akik hisznek az európai projektben, és vannak a populisták, akik csak kétkednek. Biztosítani kell, hogy előrelépjünk, és ne zárjuk be a határainkat a fiatal szakértők előtt se, ez volt az előző jelentés, amelyről beszéltünk, és biztosítsuk azt is, hogy mi pedig segítünk annak, akinek erre szüksége van. Köszönöm szépen, ezzel lezártuk a spontán vitát, és akkor biztos asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon meghatott az a támogatás, amit tapasztaltam az Európai Uniós önkéntes humanitárius segítségnyújtási hatást kérdésében. Három dolgot szeretnék megemlíteni reagálásként a különböző észrevételeket, amelyeket hallottam, bizonyos aggodalmakat a tekintetben, hogy az Európai Unió hogyan hajtja végre a fejlesztési tevékenységeket, és hogy az Európai Unió önkéntesek hozzá fognak-e valóban járulni a fejlődéshez. Szeretném hangsúlyozni, hogy dolgoztunk eh, azon, hogy egy olyan hadtestet hozzunk létre, amiben az emberek tényleg kvalifikáltak, és valóban tudnak segíteni az embereknek, illetve megtanítják őket, hogy saját magukon tudjanak segíteni. 7000 eh, helyileg képzett eh, önkéntest sikerült kiképezni, tehát a helyi erőforrásokat is ezzel segítjük, hogy ők maguk képesek legyenek a katasztrófákkal megküzdeni. Második dolog, hogy volt néhány olyan észrevétel, ami a láthatóságot vetette fel. Hogyan tudják az emberek a jó cselekedeteket, hogyan ismerik meg. Nagyon sokat dolgozunk ebben a kezdeményezésben, és a parlament is támogatott bennünket abban, hogy ez láthatóbb legyen. Holnap négy órakor egyébként Strifler asszony és jó magam is a Twitteren ö, fogunk csettelni, úgyhogy ha ezen részt kívánnak venni, akkor üdvözöl, üdvözlöm Önöket. De komolyabban szólva, valóban nagyon nehéz jó híreket elhozni. Sokkal egyszerűbb a nagy katasztrófákra felhívni a figyelmet, amikor ez bekövetkezik, sokkal nehezebb megelőzni. Éppen ezért teszünk meg minden lehetségeset a humanitárius segítség területén, mindazt, amit a polgári védelem területén is teszünk. Nagyon hangsúlyozzuk, hogy fel kell készülni, befektetni, beruházni kell a megelőzésbe hogy és ha kevesebben fognak szenvedni, kevesebb lesz az áldozat. És végül azzal zárnám, hogy a nehéz munka még csak ezután következik, mert most meg kell majd ö, valósítanunk ezt a kezdeményezést, és át kell ültetnünk a valóságba. Nagyon nagy örömmel hangsúlyozom, hogy nagy mértékben kibővítettük a humanitárius szervezetekkel való együttműködést és a támogatást, amelyek voltak, amelyek szkeptikusak voltak, de most, hogy már részt vettek a kidolgozásban, ők is bíznak abban, hogy amit tenni fogunk, az valóban segíteni fogja Európát abban, hogy e, egy jó erőt képviseljen a világban, és az európai képünket, az imidzsünket is segíti, és segíti Európa versenyképességét, mint egy olyan e, régiót, amely gazdag nem csak forrásokban és pénzben, hanem emberekben és értékekben is gazdag, és ez a legfontosabb, és ez annak a legfőbb eredménye annak a munkán, amit végeztünk. Elnök, köszönöm szépen, e, Strifler asszony két percben. Köszönöm szépen, igen, rövid leszek. Azt hiszem, hogy minden elhangzott már, amit el kellett mondanunk ebben a témában. Igaz, hogy a viták elején a civil szervezetek részéről tapasztaltunk némi visszahúzódottságot, de most már sikerült meggyőznünk őket, minden egyes aggájukra választ tudtunk adni, minden egyes kérdésüket megválaszoltuk. Szeretnék köszönetet mondani minden egyes politikai frakciónak, minden egyes árnyékjelentéstevőnek, mert ebben az esetben igenis közös munkáról volt szó. Szeretnék köszönetet mondani a saját asszisztenseimnek, a biztosasszonynak és a biztosasszony asszisztenseinek. Ez a munka nagyon hosszú munka volt, de elmondhatom, hogy nagyon kellemes munka volt. Úgy vélem, hogy tényleg hozzáadott értéket hoztunk létre, igazán európaibbá tettük Európát, és erre égető szükségünk van. Strifer asszonynak köszönöm szépen a hozzászólást, a vitát lezárom, a szavazásra holnap déli 12-kor kerül sor. A napi rend értelmében az egyperces felszólalások következnek, és elsőként meg is adom a szót Nikulescu úrnak egy percben, ugye, mert hogy az egyperces hozzászólásokról van szó.